ezek az intézkedések minél hamarabb megszületnek. A monetáris felügyeleti mechanizmus remélhetőleg más olyan EU-s és nemzeti gazdasági intézkedésekkel kéz a kézben valósul meg, amelyek együtt szolgálják a gazdasági, az európai gazdaság fellendülését. Minden ide szakpolitikai mixbe tartozó intézkedésre szükség van ahhoz, hogy együtt ez meghozhassa a kívánt eredményeket Persze a szerkezetváltás nélkül ez mit sem ér, ezt is folytatni kell, és az európai beruházási csomagot is eh, be kell indítani, amelyről egyébként nem sokára szavazni fogunk. A növekedés barát környezethez tartozik az a tőkepiaci unió is, amely remélhetőleg eh, nem sokára valósága válik, egy saját kezdeményezési jelentésről is fogunk egy témán majd beszélni. Ennyit szerettem volna tényleg csak dióhéjban vezetésként elmondani, most pedig megadom a szót Konstanció alelnök úrnak, és aztán mindenki felteheti a kérdését. Parancsoljon önni a szó. Mr. Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy újra itt lehetek önök között. Az új parlamenti ciklusban első alkalommal, hogy az LKB éves jelentéséről röviden beszámoljak. Ez a mai esemény is ismét hangsúlyozza és jól mutatja azt, hogy mennyire fontos a parlament és az LKB közötti párbeszéd annak érdekében, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az LKB tevékenységgel kapcsolatban megvalósuljon. Pontosan ezért, amely olyan fontos nekünk, az az átláthatóság, Frankfurtban, ez valóban közel a szívünkhöz, ezért idén a monetáris politikai monetáris tanácsüléseinek a jegyzőkönyvét is eh, nyilvánosságra hozzuk ez éven fogva. Úgy érezzük, hogy az átláthatóság mindenkinek az önnyire szolgál. 2014-ben eh, kezdtük el ezt a programot, és a célunk az, hogy egy ilyen mm, a nagy hívásokkal szembenézve is elérjük az estabilitás célját, ami az alapvető mandátumunkhoz tartozik. a monetáris politika transzmissziós csatornáin keresztül tudtuk ezt az alacsony inflációs környezetben megvalósítani. 2014-ben komoly eredményeket értünk el. Az egységes felügyeleti mechanizmus bevezetésére is tavaly kezdtünk el felkészülni. Az intézményközi megállapodás, az EKB és a parlament közötti megállapodás figyelembe veszi azt is, hogy őket. Ma először azt vizsgálom, hogy tavaly e, óta az EKB mit tett a mandátumvégrehajtás mandátumán keretében, utána pedig a tőkepiaci projektről beszélnék, amely, hogyha komolyan vesszük, a robusztusabb pénzügyi integrációt e, hozhatja meg, és a monetáris e, politika végrehajtását. Monetáris politikai szempontból nézve a 2014-es környezet nagyon összetett, bonyolult és nehéz volt. A 2013-ban megindult folyamat sajátos módon nem gyorsult fel. Az euróövezetben 9%-kal nőtt a GDP, a tőkekihelyezések vagy kölcsönkihelyezések csökkentek, bár a lassuló ütemben. A banki kihelyezési szakpolitika az egész euróövezetben az egyik fő oka volt annak, hogy a gazdasági, mm, euró szinten a gazdasági növekedés nem indult be igazán, és közvetve a defláció növekedését vagy folytatását is ez okozta. Az kormányzó tanács június és október között egy intézkedéscsomagot fogadott el, ide tartozik három fő elem. Az első, az EKB irányadó kamatlábait az alsó határhoz közelítettük, odáig csökkentettük. 8, másodszorban 8 hosszú távú refinanszírozási műveletet indítottunk be, és harmad sorban a fedezett kötvények és kértékpapírok vásárlási programját indítottuk be az inflációs nyomás nem erősödött, éppen ellenkezőleg a vezető infláció mm, növek, csökkenő trendje az év vége felé felgyorsult. Jelentősen csökkentek az olajárak az év második felében, ez is hozzájárult ez a trendhez. Ugyanakkor soha nem látott mélységbe csökkent az infláció, ami további közvetett hatásokat, kockázatát hordozta magában annak érdekében, hogy elkerüljünk egy ilyen lefele mutató árspirált, január 22-én, idén január 22-én az Eurosystem úgy döntött, hogy az állami értékpapírokra is kiterjeszti a felvásárlási programját. Ezeket 2016. szeptember közepéig fogjuk folytatni a tervek szerint, és addig, amíg a kormányzó tanács nem érzi úgy, nem látja úgy, hogy az infláció megfelelően alakul, hiszen középtávon 2% alatti, de ahhoz közeli inflációs ráta ez a célunk. Ezek az intézkedések hozzájárultak ahhoz, hogy az alacsony kamatok előnyét az egész pénzügyi közvetítő láncon keresztül mindenki élvezhesse. Az EKB monetáris politikája a reálgazdaságot szolgálta. Ez azt jelentette, hogy a háztartások és a cégek számára a pénzügyi kondíciók jelentősen könnyebbé váltak. Például a kölcsön kamatainak jelentős csökkenésében is megfigyelhető ez. 2014 nyara óta a kamatok jelentősen csökkentek, 40-50 bázisponttal. Ez utóbbi az 50 a háztartási vagy sok esetében érthet, értendő. A külső finanszírozás költsége tovább csökkent, februárban 4,1%-on állt ez. Remélhetőleg ez a beruházások újraindulásához vezethet. Banki kölcsönök, a nem pénzügyi cégeknek nyitott banki költségök az elmúlt három hónapban éves szintre vetítve 2%-kal nőttek, ami pozitív fejlemény a tavalyi mínusz 2%-os negatív rátához képest. Tavaly februárban a növekedési ráta a pénzügyi cégnek kihelyezett kölcsönökre vetítve 3,2% volt. Tehát végre pozitívba fordultak a trendek, hosszú idő óta most először. A 2014 második negyedévében a kölcsönpiac délmikája is beindult, az úgynevezett no money jelzőszám is megölősíti ezt a trendet. Az euró övezetben a felmérések azt mutatják, hogy a kölcsönkihelyezések trendje javul, és egyre könnyebb feltételek mellett nyújtanak kölcsöneket. Úgy tűnik, hogy működik a szakpolitikánk, a gazdasági fellendülés talán fenntarthatóvá kezd lassan válni. Ez a negatív output gap 2017 végére talán megszűnhet, így talán az inflációs várakozások is olyan szintre emelkedhetnek, amelyek jobban megfelelnek a 2%-os mandátumunknak, annak ellenére, hogy az olajár össz, az olajár csökkenés ellene hat ennek a tendenciának. Persze a monetáris politika nem önmagában fejti ki a hatását, más szakpolitikai kezdeményezések ugyanolyan fontosak éppen ezért. Az egységes felügyeleti mechanizmus beindulása nagyon fontos lépés volt annak érdekében, hogy egy egészségesebb monetáris politikai végrehajtási folyamat alakulhasson ki. Az az SSM, a Single Supervisor Mechanism, a bankunióval együtt, illetve a bankszanálási mechanizmus és a bankszanálási alap együtt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az állam és a bankok kapcsolatában az eddigi negatív helyzet megváltozzon, hiszen alapvetően azokat a feltételeket kell megteremtenünk, amelyek a fenntartható fejlődés, a beruházások, a munkahelyteremtés és a termelékenység növekedésének nem szab gátat. A fiskális politikának ezt kell szolgálnia, ehhez persze az kell, hogy ne csak képesek, hanem hajlandók is legyenek beruházni, befektetni, nem csak a cégek, hanem a, a, a fogyasztók is hiszen a gazdasági szereplők, hogyha a javuló finanszírozási kondíciókat kihasználják és bátrabban ruháznak be, akkor az erősíteti a monetáris politika hatásait. Persze a fenntartható növekedési pályára állást felgyorsíthatja a monetáris politika, és az apróbb gödrökön átlendítheti Európát, de önmagában erre nem képes. Ehhez az kell, hogy produktív célra használják fel a rendelkezésre álló pénzforrásokat. E tekintetben a tőkepiaci unió napirendje is nagyon fontos lehet. Az Európai Bizottság a tőkepiaci unió alapkövét az ebben a mm, ezen a során szeretné lefektetni, lerakni. Hogyha alaposan dolgozzuk ki ezt a projektet, az valóban az egész Európai Unió előnyére szolgálhat. A CMU eszköze annak, hogy a tőkepiacok integrációját szorosabbra fűzzük, és hogy robosztusabb legyen a tőkepiaci integráció, hiszen az integrált tőkepiacok a pénzügyi stabilitást is javíthatják azáltal, hogy a gazdasági sokok hatását elossza az európai belül, mint egy kiegyenlítse. A jó működő tőkepiacok a monetáris politika végrehajtását is segíthetik. A pénzügyi integráció éppen ezért az eurórendszer tervei között nagyon fontos szerepet kap. A CMU ezen kívül azt is szolgálja, azt a célt is, hogy a piacok mérete és diverzitása, sokszínűsége is nőjön, főként bizonyos piaci szegmensekben, hiszen sokszínű pénzügyi piacokon alternatív finanszírozási forráshoz könnyebb találni. Például olyan finanszírozási eszközöket dolgozhatunk ki, amelyek kifejezetten a kis és középvállalkozások igényeinek felelnek meg, vagy infrastruktúrális projekteknek, vagy hosszú távú finanszírozásnak. Továbbá, azáltal, hogy a banki finanszírozástól való függés csökkentjük a gazdaságban, a monetáris politika eszköztárát is sokkal szélesebbre szélesebbé tehetjük. Ugyanakkor, hogyha nem állapítjuk meg azt megfelelően, hogy milyen feltételektől függ a CMU, a Tőkepiaci Unió sikere, akkor az tévpályára vehet, vihet minket. A magas szintű pénzügyi integráció tulajdonképpen az egységes belső piac kiteljesítését jelenti a, pénz, a tőkepiacokon. Egy valódi tőkepiaci unióban minden pénzügyi szereplő, amely hasonló jellemzőkkel bír, hasonló szabályok szerint kell, hogy eljárjon, működjön, ugyanúgy kell, hogy hozzáférjen ugyanazokhoz a pénzügyi eszközökhöz és szolgáltatásokhoz, és egyenlő elvárásban kell, hogy részesüljön, amikor a piacon szereplőként megjelenik. Az Unió tőkepiaci, az Európai Unió tőkepiaci uniójának éppen ezért egy egységes jogi és szabályozási keretre kell épülnie, amely egyenlő megfelelő versenyszabályokat biztosít mindenki számára, és lehetővé teszi a piacok integrációját és ott fejlődését. Ennek több kihatása is van. Először is az a cél, hogy ilyen tőkepiaci unió legyen, magában is nagyon nagyra törő. Remélem egy egy célmú meghozza a várt előnyöket, anélkül, hogy a teljes szabályozási harmonizáció megtörténne, azonban csak óhaj. útra jut, ha útig jutunk, az nem elég egy fél tőkepiaci unió, voltak éppen nem unió. Ez volt az egyik tanulsága a vásárnak, különösen azon összefüggése tekintettel, amely a belső piac és a nem teljes szabályozás és felügyeleti keret jelent a bankok számára. Nincs okunk abban kételkedni, hogy ami igaz a banki műveletekre, igaz a tőkepiacokra is általában. Másodszorban egy igazi egységes szabálykönyv kialakítása a tőkepiacokra azt is jelenti, hogy azok az területeken is foglalkozunk a korlátokkal, amelyek a tőkepiacokon túl bírnak relevanciával. Például a politikai kényes területek, mint például a vállalatra vonatkozó, adatokra vonatkozó jogszabályok, a csőd, a pénzügyi termékek adóztatása, ahol a jogalkotás előrelépése jelenleg nem lehet, nincs lehetősége EU szinten. Itt összehangolt, elhatározott lépésekre van szükség tagállami szinten ahhoz, hogy határon átnyúló határokat lebontsunk. Ugyanakkor az egységes szabálykönyvet ki kell egészteni idővel a közös végrehajtási rendelkezésekkel, hiszen a mélyebb összekapcsolhatóság, amelyek a tőkepiaci unió magával hoz, növeli azokat a kockázatokat is, amelyek a különféle átfertőződések okozhatnak, és ez a felügyelet, a tőkepiaci felügyelet és intézményi felügyelet feladatait is jelenti. A parlament, mint jogalkotó szerepet játszik ebben a folyamatban, és remélem, hogy hozzájárul majd kulcsfontossággal egy igazi tőkepiaci unió kialakításához. Lezárva tehát. A 2014 eleje óta indult erőfeszítések a monetáris politika és a banki unió területén is mutatják azt, hogy Európa ha kell és elhatározza magát, akkor tud cselekvéseket tenni, ám tovább kell menni ennél. Az egészséges államháztartási politikák tagállami szinten erőteljesebb támogatást kívánnak az, az EMU területén, és ezáltal az eurozóna még ö, ütésállóbb lesz. Ugyanakkor a különféle cselekvések és reformok támogatást kell, kell tapjanak az igazi tőkepiaci unió létrehozásából, és ez által ki tudjuk aknázni a robosztusabb pénzügyi integráció előnyeit. Ez a törekvés kell a talpraáll, gazdasági talpraállás útját jelentse, egy olyan új rendszer felállítását, amely a jólét, a, bizt, a stabilitás garanciája és kibírja a azt a megrázásokat. Köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos és érdekes beszámolót. Különösen hasznosnak tartom azt, hogy a tőkepiaci uniót, ahogy meghatározta, erre szükség van, mert teljes mértékben osztom a beli véleményét, hogyha a CMU-t ki akarjuk aknázni, akkor el kell fogadjuk a teljes szabályozás harmonizáció kilátásait is. Ez egy fontos megjegyzés, és most elnézést kell kérjek, mert a következő szavazás miatt Péter Simonnak kell átadja most a szót, aki alelnök kiposztjából elnöki avanzsál. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verfahren in dem Tisztelt kollégák, a szokásos eljárás mód szerint járunk el, 5 perc kérdések és a válaszokra. Elsőként a frakciók kapják meg a szót, aztán a függetlennek közül valaki, és aztán a Dehont rendszer alapján először a néppártal kezdjük. Pabszpulket kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr, Konstanció úr, nagyon sok érdekes témát vetett fel egész virágcsokorból válogathatnék. Három viszonylag rövid kérdésem lenne önhöz, melyeket szívesen feltennék, illetve önhöz címeznék. Először is a, rend, a jelenlegi kamatpolitika hosszú távú pénzügyi termékek kínálóit, például a biztosítókat nagyon nehéz helyzetbe hozza. Az EKB nem féle. a attól, hogy egy újabb ö, vagyoni válság, vagy bank vagyoni válság lesz majd ezeknél a cégeknél, miután kieltek a bankválságot. A második kérdés a kölcsönpiac. Az LKB e folyamatos vásárlói esetében az áringadozást is megerősíti. Hogyan akarja az LKB e ezt a nem kívánatos hatást, amely új fent piaci irritációt válthat ki, hogyan akarja azt leküzdeni? És egy harmadik kérdés az, hogy a likviditással árasztják el a piacot. Ez az európai bankok esetében negatív kamatok veszélyét hordozhatja magában, tehát majd, hogy nem prémiumot kapnak a hitel felvételért, Nos, ön szerint ez kívánatos eljárása, vagy itt már esetleg a nemzetgazdaságilag észszerű cselekvés határainak átlépése kockázatát hordozza magában. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdés. Azzal kezdem, hogy rámutatok, hogy minden szakpolitikának megvannak az előnyei és hátrányai, sokszor nem szándékolt hatásai is. Nem mindig kívánatosak ezek, ám elkerülhetetlenek a prioritások érdekében, ezeket el kell fogadjuk. Pont ez a helyzet, az volt a helyzet tavaly, amikor az infláció negatívba fordult, és hadd említse meg azt is, hogy ha a fővonalbeli infláció második fél évben a csökkenő olajárak hatásait is mutatta, ám decemberben és most, ha kivonjuk, kizárjuk az olajár hatását az inflációra, 0,6% volna az infláció. Ez, a, ez nagyon messze van a céljainktól, meg a felhatalmazásunktól. Úgyhogy kényszerültünk intézkedésekre, amelyek expanzív jellegűek. Igyekszünk az output kapukat zárni az eurozónában, és hozzájárulni az inflációs várakozások normalizálásához, amelyek jelentősen csökkentek. Jól tudjuk persze a potenciális kihatásait az ilyen szakpolitikáknak egyes eszközpiacokon, de hát nem volt más választásunk, mint mondottam. És elemezzük a fejleményeket, figyelemmel kísérjük a, a helyzetet, és készen állunk makroprudenciális intézkedések bevezetésére, a kockázatok kezelésére ezeken az eszközpiacokon. Ami a biztosítókat illeti, hadd mutassak rá azért arra is, az elmúlt három-négy három, évben az európai biztosítók megtérülése 9% volt, mert a, a, a hozamok, 9%-osok magasabb, mint a banki kamatok, és a, a biztosítói részvények hozama jóval magasabb volt, mint a banki részvényeké. Tehát mérnek az oka? Kettő is megragadható. A biztosítóságok hasznát látták azon tőkenyerességeknek, amelyek a lemenő hozamokból és az növekvő eszközárakból adódtak. Mivel, aztán mivel az infláció ilyen alacsony, a, ez diszkontálja a ö, tartozásaikat. Tehát végső soron, hogyha ezek a tőke nyereségek csökkennek, ez nyomás gyakorolhat a kamatlábokon keresztül, ám az ágazat még nem tart itt. Ezt akartam pusztán bemutatni. Ami a hiteleket illeti, és az alacsony vásárlási értékek árakra gyakorolt hatását illeti, a vásárlásainkat maximum 33%-ára korlátozzuk az egyes kibocsátó kintlevőségének. Ez azt jelenti, hogy a piac működését szeretnénk így biztosítani, és a, a szabad ár meghatározása hatással vagyunk, ám nem egyetlen szereplők vagyunk a piacon és az a tény, hogy egyes ráták negatívba fordultak, ez nem volt célunk persze, a célunk tudnunk az volt, hogy úgy tudtuk, hogy lefelé mennek majd a kamatlábak, ám a negatív területre nem számítottunk. Ez egy mellékhatás persze, amely felveti a kérdését annak, hogy vajon a piacok a hosszú távú várakozásoknak hogy felelnek meg, hogyan alakulnak ezek, és a középtávú. És ez very closely watch and uh, hope that és reméljük, hogy ezeket a piacok majd maguk korrigálják ezeket a kilengéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló nyitója, 5 perces megnyitója, Ferreira asszony. Köszönöm szépen. Több ízben reménykedtem az LKB beavatkozásait illetően, és arra gondoltam, hogy képes lesz a válsághelyzeteket megoldani. Ma két kérdést szeretnék önnek feltenni. Az egyik, a banki unió szerepére vonatkozik. Ez egy stabilizáló szerep akart lenni három értelemben. Mindenek előtt az SMN-el egy átmeneti fázist élünk meg, és normális az, hogy vannak kiigazítások, korrekciók, néha azonban egy perifériás országra való kihatás, például a tőkeigényeket illetően rendkívüli banki koncentrációval járt, és nem ez volt az eljárás célja. Ez a rendszer törékenyi tételes széttöredezettségéhez vezethet. Mit is akar tenni az LKB? E Továbbra is a backstopot akarja előre vinni, és a kormányzó tanács egy hitelkeretről tárgyal. Jövő év januárjától, amikor beáll majd bizonyos stabilitás a banki rendszerben. Aztán itt van egy harmadik elem, amely úgy tűnik, hogy eltűnt az agendáról, a hitelgaranciák kérdés, a betétgaranciák kérdése. Ez továbbra is a piac stabilizációjának fontos eleme és a megállapodás fontos elemét képezte. A hitelesség fontos eleme ez, és nem tűnhet el az agendáról. Az EKB nagyon aktív volt, és lenne még egy második kérdésem is, ami azt az egyensúlyt illeti, amely jelenleg makroekonomiai szinten létezik Európában. Nos, jelenleg stagnálást láthatunk, a munkanélküliséget Európában. Nos, az Európai Központi Bank mennyiben van tudatában mindennek, és az EKB szerint a görög kérdésnek milyen kihatásai vannak, hiszen ez a téma létezik, és nem hanyagolhatjuk el ennek a vizsgálatát. Angol angolul fogok válaszolni, szerintem mindenkinek könnyebb. megszokás rabjává váltam én is, technikai kérdésekben, szakmai kérdésekben sokkal könnyebben beszélek angolul. Igaza van a mankunió fontosságával kapcsolatban, és a banki ágazatban a koncentráció veszélyéről is beszélt, erre eddig még nem került sor. Határon átnyúló fúziókra és felvásárlásokról eddig nagy komoly mértékben nem tudtunk. De előbb-utóbb valószínűleg ez a fajta banki konszolidáció meg kell, hogy történjen, főként Európában. Vannak Európának is olyan részei, ahol a helyzet indokolná is ezt. főként amikor a pénzügyi rendszer a banki szolgáltatások, banki finanszírozás felől a piaci alapú finanszírozás felé kezd elmozdulni. Ez folyamatosan e, történik. Az új kockázatok mellett ez előnyöket kell is járhat, például a, a finanszírozás diversifikációja egy ilyen e, lehetséges előny. Ez egyébként valószínűség, valószínűség szerint e, konszolidációhoz vezet majd. Ami a bankszorálást, illetve a backstopokat illeti, ha valójában, ha valóban ebbe, a két ebbe az irányba indulnak el a dolgok, hogy szükség lehet ilyen beavatkozásra, akkor a megállapodás értelme szeretnénk a megfelelő mechanizmusokon keresztül ezt a hitelvonalat biztosítani. A betét garancia rendszerekkel kapcsolatban mindig beszélünk arról, hogy a bankunió harmadik és igen fontos pillérét jelenti a betét garancia alapok működése. Ritkán van alkalmunk erről beszélni, többször elmondtuk, a tagállamok elhalasztották ugyanis a végrehajtását ennek a bankunió harmadik pillérének. Mi ragaszkodtunk volna hozzá, de a tagállamokon múlott, hogy ez egyelőre unió szinten nem lép életbe. Fel kell tehát ismernünk azt, hogy várnunk kell erre, de nem feledkeztünk meg róla, nem tűnt el ez a sülyeztőben. Ami az átlagokat és az egyensúlyt kérdését illeti, igaza van, főként foglalkoztatás terén óriásiak az eltérések, de a szétaprózottság minden más tekintetben csökkent. Például a pénzügyi változók tekintetében, illetve a növekedési ráta tekintetében is, hiszen vannak olyan perifériás országok, amelyek az átlag fölötti növekedés ütemet produkálnak. Mit jelent ez? azt, hogy a fragmentáció kezd megfordulni. Javuló helyzetről számolhatok, számolhatok tehát be. Szeretném azt hinni és azt gondolni, hogy a politikánk, a monetáris politikánk is hozzájárult a fragmentáció csökkenéséhez. Köszönöm szépen, hogy mindenkinek megadjuk a lehetőséget. Azt szeretném, hogy mindenki tartsa az 5 perces kérdés felett időkeretet. A következő a konzervatívok részéről Bent Luke. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, elnök úr, köszönöm, a, hogy válaszol a kérdéseket. Kapcsolódnék ahhoz, ami Eliza Ferreira utolsó kérdésében felmerült, Görögország helyzetéhez nevezetesen. Nem világos, hogy Görögország vajon teljesíti-e fizetési kötelezettségeit a májusi hónap után nagy visszafizetések lesznek esedékesek. Hogyan látja az LKB ezt a helyzetet, és vajon tudnak ígéretet adni arra, hogy Görögország nem lesz válik fizetésképtelenné, és az Európai Központi Bank általi finanszírozásra támaszkodni. Ha nem tudnak ilyen ígéretet adni lelnök úr, akkor azt szeretném tudni öntől, hogy az Európai Központi Bank, vajon a banki felügyeletért, mivel a banki felügyeletért is felelős, vajon azt ajánlják a görög bankoknak, hogy szakadjanak el a görög Eh, állampapíroktól, és így nem szolgáltatja ki a görög állam fizetésképtelensége esetén az egész görög bankszektort ennek a veszélynek. Harmadsorban azt szeretném tudni, hogy vajon az Európai Központi Bank bír valamilyen tervel arra az esetre, hogyha Görögország valamilyen módon kiszáll az euróból. Van-e előkészület egy ilyen esetre, van egy B-terv arra, hogyha Görögország nem tud az eurózónában maradni, ha Görögország fizetésképtelenné válna, vagy úgy gondolják, hogy az ilyen előkészületekre nincs szükség egyáltalán, mert egy görög állami fizetésképtelenség nem kérdőrezné meg az eurótagságát az országnak. Tehát Görögország akkor is maradna az euróban, hogyha a görög állam fizetésképtelenné válna. Köszönöm. Thank you very much uh, for your uh, questions. Köszönöm szépen a kérdését. Nagyon fontos problémát vetett fel. Először, hogyha az LKB a saját szabály keretei között mozoghat csak, a görög banki ágazat finanszírozásában is mint most tudja, mint most, a teljes likviditási állomány, melyet az euró rendszere rendelkezésre bocsátott a görög bankok számára, 110 milliárd eurós keret. Ez kb. 70%-a Görögország GDP-jének. Nehéz tehát azt mondani, hogy nem tettünk volna semmit a görög bankok finanszírozás érdekében, hiszen az LKB, különösen az SSM része a banknak, úgy látja, hogy a görög bankok jelen pillanatban szolvensek. Ennek alapján lehet likviditást adni. Nem ez volt a kérdésem. De ha engedje meg, hogy befejezzem, tehát aktívak voltunk, de azt nem tudom megígérni, ahogy ön is gondolhatja, ugye ez implikálta a kérdése, hogy, hogy Görögországot finanszírozzuk, bármi is történik. Nem tudom a feltételeket és a tételeket, költségteleket megmondani, vannak szabályok. A szabályok például a bankokban levő biztosítékok mértékével is összefüggenek. Az, hogy csökkentjük, enyhítjük azt a feedback loopot, amely a bank ágazat és az állam között fennáll, igen, erre teszünk lépéseket, ezt hiszem is, és a bank igazgató tanácsa jóvá is hagyta, vagy kormányzó tanácsa jóvá is hagyta azt a döntést, hogy a görög bankok mostantól nem fokozhatják kitettségüket a görög állam felé. Csökkentik? Valami kérdezi Luke úr. Nem. Abban döntetünk csak, hogy nem növelhetik tovább. Ez a döntés megszületett, és ilyen értelemben ez arra a szokály, hogy a bankok jelenlegi szolvenciában levő állapotát megőrizze. A mérleg tehát jelentős mértékben pozitív. Ezt tettük, ami a vészforgatókönyveket illeti, efelől nem spekulálnék, mert meg vagyunk győződve, meg vagyunk győződve az LKB-nál arról, hogy nem lesz görög exit. Tehát Görögország kilépését értem ez alatt az eurózónából. Mint tudják, a szerződések szerint az szerződések nem rendelkeznek arról, hogy egy ország formálisan vagy jogszerűen kizárása kerülne az eurózónából. Ha ilyen döntés születik, ezt a döntést a görög kormány kell meghozza, és nem mi. És nem feltételezzük a lépéseinket ennek a lehetőségére. És nem is automatikus. És lép be ez a helyzet. Egy, egy, egy lehetős szerinti fizetésképtelenség, állami fizetésképtelenség esetén ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ezáltal Görögország kikerülne az eurozónából. Az Nexus für die ALDE Silvi Következőként az ALDE nevében Silvi Gulár következik. Köszönöm. Jó napot kívánok, Kalának úr, köszönöm, hogy itt van körünkben. Nem Görögországgal kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni, tudom, hogy nem tudom erre válaszolni, hanem konstruktív vab módon próbálok kérdezni. Az ö, kamatlábak csökkenése miatt nyugtalankodik-e, mert ami a biztosítás ágazatra való, az életbiztosítási ágazatra való kihatását illeti ennek, és a tőkepiaci unió, amit ön bejelentett, Nos, az a pénz, dossziéval tud-e foglalkozni, ugyanis itt a megtakarítás, amely elég jelentős mennyiségben van jelen Európában, nagy részben a nemzeti fiskális rendszerek felé irányul. Uh, merci. Uh, thank you uh, for your question. Köszönöm, köszönöm a kérdését. Ami a biztosításokkal kapcsolatos kérését illeti, a jelenlegi helyzet, illetve az elmúlt három-négy évben nem volt olyan nehéz a biztosítók helyzete, mint a bankoké. Ezt rögtön az elején hangsúlyozni érdemes. Pár év múlva, hogyha nem változik a helyzet, az alacsony kamat lábak megváltozott helyzetet jelentenek majd, főként az biztosítók, életbiztosítással foglalkozó cégek számára. A várakozásaink azt mutatják, hogy 2017-ben hogy ha 2% köré nő az infláció, akkor megindulnak teljesen a dolgok. Ezért kell tartanunk magunkat az inflációs célhoz. Végül, de nem utolsó sorban egy olyan helyzetről beszélünk, amely az egész világgazdaságot jellemzi. Alacsony kamatlábakat láthatunk világszerte. Úgy tűnik, hogy hosszú távon számolni kell ezekkel. Mit jelent ez? Azt, hogy a biztosítók és más intézmények ígéreteiket egy ilyen környezetben kell, hogy megtegyék, tehát a, a, a majdani kintlevőség, tehát a, ma, a majdan fizetendő összegeket ehhez kell igazítaniuk. 6%-os hozamot hogy ígérhetne bárki egy ilyen környezetben? Ez olyas valami, aminek a felügyeleti hatóságok és a biztosítók viselkedését is befolyásolni kell. Köszönöm szépen a következő GUA nevében Mariza parancsol. Obrigada, Sr. Presidente, obrigada. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy jelen van körünkben. Itt vagyok. Nos, itt az EKB 2014-es tevékenységéről eső ízben vitázunk, és nem tudom megkerülni, hogy feltegyem önnek a kérdést, hogy ami a kiigazítási programot jelenti Portugália vonatkozásában, hol is tartunk, hiszen 2014-ben a Trojka ellátogatott Portugáliába, és erre vonatkozóan nincsenek információk a jelentésben, azaz az EKB 78 milliárdot adott Portugáliának egy olyan programra, amely 2014-ben zárult le, és semmiféle értékelés vagy információ nem található a jelentésben erről a programról. Ez némileg különös, mert ugyanabban a jelentésben részletes információk találhatók nagyon sok más tervről, vagy az LKB székhelynek változásáról, amely ö, mérleg ö, módosításokkal is járt. De ami a trojka tevékenységét illeti, arról nincs szó a jelentésben. Noha a programnak nagyon jelentős kihatása volt Portugáliában. 380 ezer cég ment ö, csődbe, és az adósság állomány továbbra is meghaladja az előirányzott szintet. Ezekről azonban nem esik szó a jelentésben. Más témákról viszont részletes információt találunk ebben az anyagban. Miért nem ismerik el, hogy a program kudarc volt? Kérjük, hogy értékeljék ezt a programot a 2014-es jelentésben. Köszönöm a kérdéseit. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy 71 milliárd, amit Portugáliának hiteleztünk, ebből az LKB egyetlen eurót sem hitelezett. Nem vettünk részt ebben a finanszírozási, nem veszünk részt kormány költségvetések finanszírozásában. Ezt a pénzt Portugáliának az IMF és a tagállamok bocsátották rendelkezésére, nem mi. És az, hogy a trojkám, vagy az intézményeken, vagy nevezük, hogy akárhogy is belül működünk, az Európai Bizottsággal kapcsolatot tartva tesszük. Az Európai Bizottság jogilag az a felelős európai intézmény, amely a programot, a programot felelős, meg a felügyeleti hivatott a végrehajtását. Ezért nem látnak a mi mérlegünkben erről összegeket, mert mi nem adunk pénzt Portugálnak, meg más egyetlen tagállamnak sem hitelezünk ilyen programok keretében a bank ö, mérleg ami az ez év jelentés, meg az előző éves jelentéseket is illeti. Az EKB minden tevékenységről számot adnak ezek, és persze ezért nincs említés a bizottsággal való együttműködésünkről, a többi államban futatott programról. Mert hogy nincs ilyen tevékenység, ezért nincs benne. Persze az, az önök szakbizottsága több alkalommal múltban is értékelte az intézmények szerepét ezekben a programokban, És amikor felmerült az igény, mindig itt voltunk, hogy kifejtsük, elmagyarázzuk a mi részvételünk mikéntjét. De az éves jelentés nem helye és keretelnek. Ennél fogva van az, hogy nem találnak részleteket ebben a kérdésben. Ami a mellék megjegyzését illeti az új épülettel kapcsolatban, hogy mondjam el igen egyszerű, van egy általános ajánlás az Európai Számbevőszék részéről arra nézve, hogy minden európai intézmény saját épületekkel hogy rend, rend, kellene rendelkezzen, ahelyett, hogy bérelne, mert hosszú, igen hosszú távon feltétlenül olcsóbb ez, mint folyamatosan bérelni ingatlant. Ezt az ajánlást követtük, ezért indult el ez a projekt. Tehát nem egy olyan döntésünk volt, amit csak úgy hasonlítésszerűen meghoztunk. E. Nos, a jelentésben, az éves jelentésben hogyha nem itt kell erről ö, ö, beszélnünk a trojka felelősségéről, akkor hol, milyen dokumentummal? Nincs hozzáfűzni valóm. A, a jelentést még is, egy kicsit rövidebb, mint az előző években. És nincs sem Portugáliáról, sem más ország, Görögország az Ipróiból. Nincs mit hozzátennem, nem, nem ez a jelentés a helye e kérdések ismertetésének. Következő, milyen az úr képviselőnek adom meg a szót, szeretném még egyszer megkérni mindenkit, hogy tartsa az idejét. Mert most már most be kell jelentkeznem, hogyha a frakciókat és a függetleneket is sorra akarjuk venni, akkor három percekkel szorítsuk az időt, mert aztán szavazásunk lesz, azt követően meg a Költségvetési Bizottsággal lesz közösen szervezett ülésünket, nem lehet csúszni tehát. Hannes, parancsolj. Sí, aquí. Nos, itt vagyok. Úr, Tasson úr, az elmúlt években a bank egyes tagállamok csődhelyzetének veszélyével szembesült, Nos, milyen feltételek mellett lehet a kereskedelmi bankoknak hitelt biztosítani, hogyha van egy pénzintézet, amely az összes tőkekövetelményt teljesít, amelyet önök kérnek? Az államcsőd esetén továbbra is elletják likviditással a bankokat? Tehát a bankok továbbra is kaphatnak hitelt ilyen helyzetekben? A második kérdésem pedig Görögországra vonatkozik Nos, úgy tűnik, hogy önök az intézményekkel való megállapodás megkötésé esetében a plafon emelését irányozzák elő. Ha ilyen megállapodás nem jön létre, akkor ez a plafon csökkenni fog. És még egy kérdés, Mário Drági úr a múlt héten a bizottságnál elmondta, hogy a, a beszélt a plafon növeléséről, az LKB véleménye szerint viszont nem növelhető a plafon. Ez a döntés, az euróvezet döntése, vagy a banki? Köszönöm a pontos kérdését. Ami az elsőt illeti, erre már utaltam egy másik válaszomban, mi szerint, hogyha államcsőd állna be, akkor ez automatikusan a bankokra vonatkozóan semmiféle következménye nem jár, hogyha a bankek, bankok fizetőképesek és megfelelő garanciákkal rendelkeznek, akkor szerintem ez semmiféle problémát nem okoz. Persze később romolhat a helyzet a bankok számára, de ez már más kérdés. Tehát semmiféle automatizmus nincsen e tekintetben. Ami pedig a Görögország számára meglévő programot illeti, még több mint 10 milliárd a rendelkezésre a görög bankok tökésítésére, de ehhez az ESM-nek kell döntést hoznia, hogyha már esetleg szükség mutatkozna. Tehát ez még rendelkezésre áll ez a 10 milliárd, ha megszületik ez a döntés. A tékötvényeket illetően a Draghi úr az által említett ülésen elmondta, 2012-es intézményi trojka kommunikét, amely a görög helyzetet értékelte a tekintetben, hogy a program akkor állása szerint tudja Görögország teljesíteni a következményeket, és bizony pozitívan lettek a helyzetet, miszerint igenis jó eséllyel meg tud felelni a programnak Görögország, és épp értelmében rövid ideig a biztosítékként elfogadható kötvényeket is befogadta. A görög programban, a második görög programban Tehát 15 milliárd értékig kincstár államkötvényeket is beszámítani beszemítás, beszemíthattak annak érdekében, hogy az eurórendszerből finanszírozást kapjanak. Ez volt tehát a határ. 3,5 milliárd, ez a második határ, amelyet átmenetileg 2012-ben emeltek Drági úr által felolvasott értelmezés miatt, de a két dolog valóban megvan, de nem szabad őket összekeverni. And by the way, uh... Ha már itt tartunk, bocsánat, 15 milliárd, a, a beprogramozó 15 milliárdot egyébként fel is használták, de nem mindet használhatják finanszírozáshoz nyújtott biztosítékként. Danke sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Köszönöm, kedves kollégák! Néha váratlanul javul a helyzet, jobb, mint volt. A szavazást tudni fél órával elcsúsztattuk, így aztán némi levegőt kapunk. Maradnak az öt perces kérde kérdés-felelet szakaszok. Tehát Márko Cáni a következő az ECD nevében. Szerintem három kérdésem lenne az alának úrhoz első. Az EKB átláthatóságára vonatkozik, és eh, az értékes illetően, amiről beszélt a bevezetésében, elmondta, hogy az átláthatóság nagyon fontos az EKB számára, elégedett vagyok ezzel, és eh, tekintet arra, hogy Drágió nem válaszolt a legutóbbi alkalommal nekem, hogy nem lenne az átláthatóság elengedhetetlen feltétele, hogy tanulmányokat készítenek, és ezeket közé is teszik azon kihatásokról, amelyekkel a monetáris politikák különösen rendkívüleg bírnak az LKB e részéről a magánpénzügyi rendszerre, tehát azon előnyökről, amelyek ezekkel az LKB szakpolitikájára járnak a magánbankok, magánpénzintézetek számára. A negyedéves jelentések alapján a nagyobb pénzintézetek részéről, ugyanis rájuk van egy ilyen kihatás, és talán jó lenne átláthatóságot biztosítani a polgárok szemére ebben a kérdésben. A második kérdésem, szeretném, hogyha értékelni most egy évvel a végrehajtása után a TLTRO-t, volt alkalom arra, hogy megjegyezzük, hogy ezen plusz T ellenére nem volt semmiféle kötelezettségvállalás a bankok számára, hogy ezek, ezt a forrást arra használják, hogy a reálgazdaságot finanszírozzák, a KKV-kat finanszírozzák. Szeretném, hogyha ön értékelni ezt, mivel a keritrét tilalma nem létezett az államkötvényekkel kapcsolatosan, mint ahogyan korábban az LTRO-kkal kapcsolatosan. Tehát jó lenne, hogyha ezt értékelni, ezt a több mint 200 milliárdot, amelyet a bankok kaptak ezen operáció keretében, és a Capital Markets Unionra vonatkozik az utolsó kérdésem. Nos, egy rendszer, egy pénzügyi, pénzügyi csatorna, mint a tőkepiacok csatornája működhet-e Európában. Hogyha megnézzük az USA példáját kedvező példaként, azonban az USA ipari rendszere teljes mértékben eltér az európaiétól. Van itt tehát egy túlzott finanszírozási kockázat a KKV kapcsán, amelyek ugye itt az európai termelőrendszer gerincét teszik ki. Nos, a tőkepiac szereplői főleg csak szemadatokon alapuló elemzéseket készítenek, és nehezen tudják ők a kkv projektjeit értékelni, tehát akár a tíz fő alatti alkalmazottabb bíró cégek terveit. Tehát fennáll veszély annak, hogy ezen cégeket nem finanszírozzák ezek a pénzügyi szereplők. Egy perc 20 másodperc maradt a válaszra. Egy perc 20 már perc, hát ez csuda. Igyekszem. Tekintetre az első pontra. A hatások ezen elemzése elkészült több anyagban, több dokumentumban. Ezeket el tudom küldeni ezen hatásokat illetően, a pénzügyi rendszer, a bankrendszerre gyakorolt hatásokról. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy a szakaink hozzájárultak ahhoz, hogy csökkentsük jelentős mértékben a finanszírozás költségét a bankok számára. Ez csökkent is, és ennek betudhatóan a, a tavalyi év végétől a hitel kihelyezésére állt a gazdaság felé a bankokból, tehát egyrészt a, a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok felé csökkent csökkent, mind a kettő lefelé megy tehát. A szakpolitikáink nem fő célként tűzték ki, tehát így lesz az infláció kezelése és az elstabilitás a fő feladatunk, és a, a, a banki ágazat ezen szakpolitikáják csatornáját jelenti, ám nem célját. A szakpolitika célja számunkra az árstabilitás. Mindkét irányban biztosítanunk kell ezt. A tiortiárót illetően ezek a műveletek, amelyeket 2011 végén, 12 elején végeztünk, tisztán likviditás adás volt, likviditás rendelkezésre bocsát volt, akkor a, befagytak a források a piacokon a bankok finanszírozására. Eztán ez le is állt később, tehát nem volt kihatása a továbbiakban. És amikor, amikor letett a helyzet változott, akkor a bankok elkezdték visszafizetni ezeket a hiteleket. Most viszont a TLTRO-k a függenek a bankok hitelezési viselkedésétől. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy ez az eszköz négy évre áll rendelkezésre, ám bizonyos pályát, hitelpályát kell kövessen a bank működése, mert ha nem teszi, két év után vissza kell fizesse ezt a, ezt a tételt, nem tudja megtartani négy éven át ilyen értelemben tehát feltételhez kötött, a bank hitelezési tevékenységének mikéntjéhez kötött. Tehát a program elején indul, és aztán negyedéves átutalások attól függenek, hogy a bank mit csinált az előző időszakban a hitel kihelyezési tevékenységében. Tehát van egy összekapcsolat, van egy feltételhez kötöttsége ennek az eszköznek. Harmadik, tőkepiacok, összevetve az amerikaival. Mindkét rendszer hatékony lehet. Ha az amerikai és a vagy németországbeli felléményeket összevetjük, ez két sikeres gazdaság, teljesen különböző pénzügyi rendszerben bizonyultak ezek a gazdaságok sikeresnek. Az a gondolat, hogy most a tőkepiacok növelik szerepüket, ez önmagában nem cél, be kell fejezzem. Jó. De még mindig messze vagyunk ettől, mert a, a, Európában a finanszírozásnak mindig kétharmada a bankokon keresztül történik, messze vagyunk tehát az amerikai aránytól, ahol csak 20%-át finanszírozza a gazdaságnak a bank. Nem is megyünk odáig. Tehát kollégák, noha több időnk van, hogyha a kérdés túlságosan hosszú, akkor nem tudunk választ kapni. Most egy kis időt behoztunk, de most jó lenne, ha minden kolléga sorra kerülne, aki felkészült a kérdés feltételére. Most a függetlenek nevében következik a következő kolléga. Oui, bonjour, monsieur le vice-président. Köszönöm. Jó napot kívánok, alelnök úr, drági úr. Azt mondta, hogy a Vics jelentéssel kapcsolatosan ez ezeket az értékpapírokat teljesen biztonságosnak lehet tekinteni, és az értékesítésük nem fog gondot okozni. A 3S minősítés, illetve merültek itt fel az LKB vonatkozásában. Nos, az ön jelentését, illetve nem tudtam itt megfelelő konklúzióra jutni. A shadow bankinget illetően jogos aggodalmak merülnek itt fel ez semmi más a kereskedelmi bankok részéről, mint a részvények, kötelezvények euróhoz hasonló kezelése, tehát ez egy dupla euró cirkulációt jelentene a bankrendszerben. Az Amsterdami Egyetem részéről és az FMI részéről is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Az LKB a felelőse ezen ö, ö, valutához hasonló ö, pénzügyi eszközök piacra bocsátásáért, és ez demokráciára veszélyes eszköz a tagállamok számára. Nos, a trojka emiatt a banki unót hozta létre. A Front National szerint itt ellentmondás van az LKB kommunikációját illetően, hiszen 2015 elején az LKB két garanciákat az ezen érték papírok esetében, hogy az elnyékbankolást elkerüljék. Ön szerint hova vezet ez a spirál? A második kérdés az értékpapírok visszavásárlására vonatkozik. Tehát itt most nem csupán ez egy egyszerű antim garancia, és ez az EKB mérlegét is ronthatja. Ön szerint hogyan fog változni az EKB mérlege 2016 végéig ennek következtében? Köszönöm. Well, uh, first, Köszönöm a kérdéseit. Of the role of, uh, a pénzügyi, pénzpiacok uh, szerepét illetően bankközpontú gazdaság van Európában, Elsősorban a bankok nyújtják a finanszírozást, a kétharmadát a világgazdaságnak, és csak a többit a pénzpiacok. Amerikában teljesen más a helyzet, ahol csak 20%-át adják a gazdaság finanszírozásának a bankok. A tőke piacok ezen szerepe teljesen normális, és az ilyen ö, értékpapírok léte nem egy párhuzamos piacot jelent, hanem olyan értékpapírok ezek, amelyek tulajdonképpen euróban jegyzett hát a nevük is mondja értékpapírok, e, nyilván itt is kockázatról beszélünk, hiszen kölcsön van mögöttük, tehát ez nem pénzként funkcionálnak, hiszen olyan fokú likviditást sosem éveznek, mint a pénz, mint maga a, a, az euró. Nem szabad a kettőt tehát összetéveszteni. Az intézmények és a pénzpiacok szerepét illetően mit mondhatnék önnek? Nos, valóban a pénzpiac egy része a bankokon kívülre mozdul, ezt mi is jeleztük, nem csak mi, hanem az IMF is jelezte, hogy az új szegmensek megjelenése a pénzügyi rendszerben felügyeletet igényel, hiszen új kockázatokat is rejt, vagy rejthet. Mindezt természetesen szorosan figyelemmel követjük. Mik ezek a kockázatok? pénzpiaci finanszírozásban aktív intézmények tökéletétele általában alacsony, mint a bankok esetében, hiszen jellemzően nem betétekből finanszírozzák ezeket a műveleteket, így tehát komolyabb kockázatokkal is kell, hogy számoljanak. Éppen ezért úgy érzem, hogy ezen kockázatok ellen megfelelő intézkedésekkel kell és lehet felépnünk. A kollégákkal is beszéltem egyébként erről. De párhuzamos pénzpiacról, párhuzamos fizetőeszközről egyáltalán nem beszélhetünk. Ami pedig a, a mérleg növekményt illeti, Nos, várakozásaink szerint az a 60 milliárdnyi értékpapír, amit várhatóan megvásárolunk majd, a 2012 tavaszi helyzethez lehet hasonló, semmi több, semmi kevesebb. Jó. Hübner asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen, alelnök úr. Emlékszem, mikor együtt alapoztuk az első, a belső eh, felügyeleti mechanizmus alapjai. Engem meglepett, sosem volt ennyire kritikus a, a nézete a, a, a CMU alkotott képnek, mint amit most hallok önöktől. A teljes szabályozási harmonizáció a siker záloga, ezt mondotta. Hát minden, amit hallunk a biztostól, arról szól, hogy nem egy egyszeri nagy szabályozási, jogalkotási ö, csere lesz, hanem a folyamatos, részleges lépésről lépésre történő változások egyes része ezeknek a piac felől jönnek. Ö, tehát ha van egy mögöttes ö, van-e olyan eszközosztály, amely más elbárást kap majd a hosszú távú befektetések tekintetében? Ez az első kérdésem, hogyan lehet ezt helyrejutni? A másik, az LKB non-standard szak, monetári szakpolitikai intézkedésekről beszél, vajon a non-standard lesz a standard? Ezen túl. Ez lesz az új normalitás a LKB monetáris politikájában? Köszönöm a kérdéseit, meg a bevezetőjét, meg az emlékeztetőjét korábbi munkánkra. No, ami a CMU-t illeti, én arra törekedtem, hogy bevezessük és hangsúlyozzuk annak szükségességét, hogy nem feledkezünk el a, a projekt eredeti ambíciójáról. Azzal egyetértek, hogy nem lehet rövid távon ezt teljesíteni, és hogy vannak bizonyos elemei ennek, amelyek ez irányba húznak, és vannak, amelyek egyszerűbben elérhetőek, és ezekkel kell kezdeni. Például a, a, a brit Bank of england együtt azt erőltettük, hogy legyen egy, és támogassunk egy új típusú, egyszerű, átlátható értékpapírosítási eljárást. Ez része annak, hogy hogyan javítjuk a diversifikációját a finanszírozásnak, amely a tőkepiaci unió része. Olyan elemez tehát, amely szerepelt a kommunikációs anyagban is, meg a, a bizottság zöld könyvében is. Egy elemez, ám arra törekedtem, és azt hiszem az LKB és az eurórendszer is ez irányban mozog, hogy ne veszítsük szem elől a végcélokat, ami nem más, mint a tényleges tőkepiaci unió. És ez nagyon sok harmonizációs lépést is magával kell hozzon, anélkül nem beszélhetünk unióról. Úgyhogy ne elégedjünk meg bizonyos eredményekkel, amelyeket rövid távon tudunk elérni, és ha ezeket el is érjük, nevezítjük szem elől a nagyobb kihívást jelentő, nagyra törőbb céljait a tőkepiaci uniónak. Ebben, ebben szellemben kell értelmezni az általam mondottakat. A másik pedig, hogy nem, nem, a, a non-standard intézkedések nem jelentenek új normát. A, a jegybankok, amelyek éltek vele, úgy gond, nem számítanak arra, hogy tovább folytassuk. Egy sajátságos rendkívül időszakot élünk meg a nagyon maga, alacsony inflációval, ezen igyekszünk túljutni. Ez nem erősíti a, a, a, az árstabilitás, mert nagyon sok e- tekintetben nem jó a gazdaságnak ez a rendkívül alacsony nulla körüli infláció. Ebből kilépünk, és mi ezt megtörtént, ezeket az eszközöket nem használjuk majd, és az összes bank visszatér a normál monetáris politikához a rövid távú kamatlábakkal operálva, amelyek a szokásos módjai a gazdaság menedzselésének Egy bankok részéről, tehát nincs új norma, ezek rendkívül intézkedések most. Köszönöm az összestek részre a következő Álvarez kollega. Buenas tardes. Bienvenido, vicepresidente. Gracias, presidente. Jó napot kívánok önnek, alelnök úr. Üdvözlök önt itt a szakbizottságban. Egy kérdést szeretnék feltenni a tőkepiaci unióra vonatkozóan, illetve az LKB e munkájára vonatkozóan ezzel összefüggésben a felügyeleti tevékenységre utalnék, amely újabban lett az EKB feladata a pénzintézetekkel kapcsolatosan a banki unió keretében. Egyetértek azzal a célral, hogy javítsuk a bankok finanszírozását, a finanszírozás növelését a nem banki entitásukkal. Ez azonban problémákat vethet fel, ha nincsen megfelelő európai szintű felügyelet, ahogyan láttuk a legutóbbi bankválság kapcsán. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan látja a felügyeleti munkát, milyen intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy valóban működjön a tőkepiaci unió. kell -e egy közös keret ehhez? És egy utolsó kérdés a monetáris politikával kapcsolatosan ön azt mondta, hogy előre kell vinni a tőkepiaci uniót, illetve ez javítani fogja a monetárius uniót is, de ez különösen a pénzintézetek révén valósulhat meg hogyan látja ön a monetáris unió javítását a tőkepiaci unió révén? Köszönöm a kérdését. Vezetőmben említettem, hogy pontosan azért, mert a tőkepiaci uniónak nagyon sok előnye is van. Ugyanakkor a különböző pénzügyi rendszerek össze fonódását növeli, ezért növeli annak is a veszélyét, hogyha valami baj van az egyikben, akkor az könnyebben átterjed a másikra. A tőkepiaci unió, akár csak a bankunió esetében így szorosabbra kell fonni a felügyeletet is, és egyenlő szabályok szerint kell mindenkinek eljárni, és mindenkit elbírálni éppen azért, hogy ezeket a kockázatokat elkerüljük. Ez azt is jelenti, hogy a felelős intézmények azok, amelyek a pénz, az értékpapírpiacok felügyeletét ellátják, nos ezeknek is erősíteniük kell a szerepüken. Hosszú távon, hogyha sikerül végrehajtanunk ezt a folyamatot, akkor azt hiszem, úgy vélem, ez azt jelenti majd, hogy a felügyelet egyes részeinek eh, eh, európai szintre kell kerülnie, nem azonnal, hanem középhosszú távon, pont az, azért, hogy a, a, az ilyen veszélyeket elkerüljük, hogy átterjedhessenek a problémák az egyik ágazatról a másikra, illetve annak érdekében, hogy valóban egyenlő szabályok szerint kell mindenkinek fociznia. Ha mi pedig a második kérdését illeti nagyon röviden, Valóban normális esetben e, partnereink a bankok a likviditás nyújtás terén, illetve az árfolyam politikán közvetlen hatását rajtuk keresztül fejtjük ki. Ugyanakkor a különböző lejáratú e, eszközökről beszélünk, és a tőkepiacoknak pontosan ez a, e, ez a szerepe, hogy a monetáris politika rövid, által meghatározott rövid távú kamatlábakat, mint egy lefordítsák a hosszú lejáratú eszközök nyelvére. Így hosszú távon is másképp alakulnak majd a kamatlábak, és hát alapvetően a beruházók befektetők számára ezek a hosszú lejáratú kölcsönökre vonatkozó kamatlábak, ezek az igazán fontosak. Ez persze, ez persze az is kell, hogy valóban megfelelő piaci likviditással rendelkező piacok működjenek. Köszönöm. Köszönöm, kérje Pröde. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Elsőként valamennyi kamat, amely az LKB kezdeményezéseinek eredménye az volt ezeknek a cél, hogy a finanszírozási költségeket csökkentsék. Elégedettek-e önök? Működik-e tehát a vállalatok ö, olcsóbb finanszírozás abban a mértékben, ahogyan önök ezt várták. És az alacsonyabb finanszírozási költségek tovább adása hogyan működik, hiszen a bankok profitot akarnak elérni, és nincs -e érdekkonfliktus a bankstratégia és a reál gazdaság igényei között, illetve hogyan értékelik az saját szerepüket ebben. Aztán a kartel tőke unióról szeretnék valamit mondani, ez egy előny. Az USA rendelkezik ezzel az előnyel velünk szemben. Van egy összképük a különböző eljárás technikai szempontokról két, három vagy négy éven belül óhatják ezt a célt elérni? Uh, uh, Köszönöm szépen a kérdést. Igen, a kamatlábak minden piacon lefelé mennek. Beleértve a bankhitelpiacokat, és ez nagyon fontos. 2011-13 még volt egy időszak, amikor a szakpolitikáink befolyással voltak a banki finanszírozás költségének csökkentésére. Ám a banki hitelezés költsége nem történt ilyen mértékben, most ez történik. Tehát a kamatlábak a, a ö, vállalati kötvények esetében is lefelé mennek, a, az értékpapírok, a, a részvényárak 13%-kal nőttek a januári döntésünk óta. Ez azt jelenti, hogy csökkent a, a, az eszköz költsége és a bankitelezés kamatlába is csökkent. Hadd adjak néhány számadatot ennek ábrázolására. Ezek átlagok, persze. A hitelezési ráta a nem pénzügyi vállalatoknak 2,34 százalék. Még nyáron, tavaly nyáron 60 pont alappont magasabb volt. Az átlag hozama a vállalati kötvényeknek, kb. 2% most, az eszközköltség pedig 7%, ami hasonló az a szinthez, ami a válság előtt volt. Mindez eredménye a politikáink mellék, vagy spillover hatásai a többi eszközpiacra kihatóan, és ez a tőke költségét csökkenti a reálgazdasági vállalatok számára, amely hat, a befektetési döntésekre, meg a további gazdasági növekedésre pozitív hatással van. A második kérdés, hogy meddig tart ez, hát ez egy hosszú folyamat lesz, mert nagyon nehéz, sőt kényes. Ugye ez, ám azt gondolom, hogy Európát nem lehet összevetni. Tehát ezeket a erőfeszítéseket, amiket a múltban megpróbált az Európai Unió korábban, és nem járt sikerrel, azokkal nem lehet összevetni. Amikor harmonizálni próbálták a vállalati törvényt, meg egy aspektusát egyeztették. Most mögöttünk a válság, a Banki Unió projektje nagyon merész intézményi változásokat hozott, amelyeket szükségesnek láttak a felek, és ezek hozzájárulnak hosszú távon ahhoz is, hogy hangosan felszólaltunk ennek előnyei mellett, és amellett, hogy aknázzuk ki ezeket az előnyöket. Ám a cél, legalábbis én úgy látom, nem az, hogy olyan pénzügyi struktúra álljon fel, ahol a bankok csak 20%-et adják a finanszírozásnak, és többit a piacok. Nem, nálunk nem ez a cél. Európa és az európai sikeres államok nagyon jól fejlődtek, ilyen struktúra nélkül is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a, a relációs banki műveletek, fontosak a KKV-k hálózata szempontjából is. Köszönöm szépen, Szocialisták részéről Éva Kylie. Éva! <laughs> Your turn. So, uh, thank you for being here. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a elnök úr. Likviditással kapcsolatos a kérdésem, a görög, rövidtávú görög likviditási problémákkal. Egy milliárd euróról beszélünk, ennyit kell visszafizetni Görögországnak. Egy pár dolgot tisztázzunk, hogyha engedik hogyha van terv, akkor mi a terve az LKB-nak e azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor, ha nem születik megállapodás? Tehát nem akkor, hogyha nem fizet Görögország, hanem hogyha nem születik meg, megállapodás. Az LKB e mit kíván tenni annak érdekében, hogy a, a rendszerszerű kockázatot a görög bankszektorban valahogy minimalizálja? Tudom, az LKB e szerint lehetséges az, hogy mondjuk ö, ö, ö, nem tőke kontrollt, hanem, hanem hitelkontrollt vezet be, illetve a görög bankok által letett, a, a finanszírozáshoz letett biztosítékokat, biztosítékokkal kapcsolatos elvárásokat csökkentettek. Itt egy haircut, tehát egy hűnyíró elvalósult meg, mik az elvárások vagy várakozások ezzel kapcsolatban. Továbbá, hogyha a görög bankok kitettsége ezt nem garantálja az EFSF, akkor a rendszerkockázatot egy hitelproblém esetében hogyan tudják garantálni annak érdekében, hogy legalább a görög bankrendszer életképes maradjon. Oh, köszönöm ezt a kiváló kérdést. Ahogy azt már említettem korábban, a bankok számára nyújtott likviditási szabályok a fizetőképesség és a biztosíték szabályokhoz kötődnek. E, ekkor kaphat finanszírozást egy bank. E, ez az ELA esetében is pontosan ugyanígy működik. Hogyha nem lenne biztosíték, akkor nem tudnánk likviditást biztosítani. Biztosíték nélkül ez nem megy. Ebben az esetben az ezirányú tevékenységüket a bankoknak csökkenteniük kellene. Reméljük erre nem kerül sor, de hát a szabály, a szabály. Ahogy azt elmondtam, az ISSM jelenlegi javaslat szerint, és a kormányzó tanács ezt elfogadta, a nagy bankok állam irányában meglévő kitettségét nem szabad növelni, annak érdekében, hogyha az állam fizető képességével probléma van, akkor ez ne okozzon további rendszerszerű problémákat. Hogyha tehát egy ilyen államcsőd eseménybe következik, akkor a szerződések szabályok értelmében az euróövezetből nem lehet ki, csak úgy kitenni egy tagállamot azért, mert fizetésképtelené vált. Ez a szerződésekben ilyen lehetőség nem szerepel. És a bankokat is a meglévő szabályok szerint kezeljük természetesen. Emlékeztetném ugyanakkor, hogy több mint 10 milliárd áll rendelkezésre, amelyet a görög bankok újratőkésítésére tudunk használni, amennyiben erre szükség lenne. Most nincsen, de előfordulhat. De persze az ezzel kapcsolatos döntést is a pénzügyminisztereknek kell meghozniuk, nem nekünk. Mi csak a tervek végrehajtásának a keretein belül tudunk gondolkodni a tőke eh, kontroll, illetve ellenőrzés eh, és a hitelellenőrzés kérdés is felmerült. Nos, ez csak akkor kerülhet bevezetésre, a tőke eh, Persze az, a az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagyni egy ilyen intézkedés, de az kérelemnek a görög kormánytól kell érkeznie, ahogy a Ciprus esetében is láttuk, ezek, ez a capital control ez nem azt jelentette, hogy az euróövezetből kilépne. A közelmúltban eh, meg tudták szüntetni ezeket eh, a tőkeellenőrzéseket, fokozatosan le tudták építeni, ahogy a, a bizalom a rendszer irány nőtt. A következő háromat kérem, igyekezzen három percben, mert hogy szavaznunk kell majd következő néppárt. Zigfried Muresán. Köszönöm szépen, elnök úr. Alelnök úr. Itt Köszönöm szépen informatív magyarázatait, amelyekkel részt egyetértek a már tapasztalt pozitív hatásait illetően a kvantitatív easing programnak. Ám vannak olyan tendenciák és kockázatok is, amelyek láthatóak. Egyik, ezek egyike, amely így eszembe jut, a magánszektor mérleg egészsége a nem teljesítő eszközök tekintetében és a magánszektor magas előtetősödásból adódóan, amely több tagállamban, eurózanában jellemző, és ez a kvantitatív easing transmissziós, reálgazdasággal vonatkozott transmissziós hatásait áshatja alá. Tehát mit tesznek ezen trendek ellen, ellensúlyozására? A másik pedig, hogy a kvantitatív easing egyik szűk keresztmetszete az intézményi befektetők viselkedése a biztosítók, nyugdíjalapokra gondolok, gyenge cashflow pozíciókban vannak, és nem megbízhatóak a e transmissziós feladat ellátásában emiatt. Az EKB mit tesz annak keretében, hogy biztosítsuk azt, hogy a pénzügyi kockázatvállalás az eurózónában fenntartható legyen megint? Thank you, uh, for, for... Köszönöm a kérdést. Először is említette a magas adó, eladósodottságát. Ez a magán meg a közférára is érvényes Európában. Ám az expanziós politika a csökkenő kanatlábak vonatkozásában csökkentette a terheket, hiszen ezáltal csökkennek a, a, a hitelterhek. Tehát nem nő, növeljük a, ezek intézmények mérlekockázatait, jelenleg segíti őket ez a kamatláb politika abban, hogy meg tudják fizetni a magas adócsadagság költségét, kamatköltségét, és hosszabb távon csökkenthetik az adósságállományokat, és ez fontos. De nem növeljük a kockázatokat ezzel. Ami a biztosítókat meg a többi intézményi befektetőt illeti, persze az üzleti modell az adott intézmény üzleti modelljától függ, függ ez. Tárgyaltam már biztosítókkal is, és tény, hogy ezek a, azon tőke nyereségekkel, amelyeket a hozam csökkenésből és a, az eszközárak növeléséből bekaszáltak, tudják ezt finanszírozni. Úgyhogy szakpolitikaikat és a, a, a ígéreteiket az új környezethez kell majd igazítsák, hogy lábon maradjanak, talpon maradjanak az alacsony kamatlábak időszakában is. Köszönöm. Szóval Szélőstek nevében Mavrides, Kostas Mavrides. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Θα μιλήσω ελληνικά. Üdvözöljük uh, Önt, uh, Alánok úr, görögül szeretnék szólni. Három rövid kérdésem van. Hallgat engem? Nos, a tőkepiaci uniót illetően egészen konkrétan két fejlemény Agora, fragmented market. We all agree on that. A megtakarítási szemlékat illetően és a széttagolódott piacra vonatkozóan egy ö, támogatást tudnának-e ahhoz nyújtani, hogy megakadályozzuk, hogy a perem helyzetben lévő országokból elfolyék a tőke és egy jobb makroökonómiai egyensúly jöjjön létre, hiszen ez kihat a kamatokra is, és a bankok magatartására, valamint a polgárok magatartására is. A második kérdésem, az Európai Központi Banknak volt lehetősége, van-e lehetősége arra, hogy ezt a sürgősségi likviditási segélyt hosszú távon is felhasználja. Megvizsgálták ezt a lehetőséget. Tehát például az újonnan feltőkésített bankok szemmel, és a Ciprus esetet illetően nem régében elfogadták a szolvencia törvényt, ezt a kvantitatív easinggel összefüggésben is vizsgálnunk kell? Uh, Köszönöm a kérdését. Vannak bizonyos alapvető szabadságjogok Európában, az egyik pedig a, a tőke szabad mozgása a határokon keresztül, így tehát e tekintetben bármiféle olyan korlátozás, vagy adminisztratív ellen korlátozás, amelyet bevezetünk a tőkemozgásokra, csak átmeneti és kivétel is lehet, ahogy az Ciprusban is előfordul. Tehát a normális helyzet az, hogy szabadon mozgathatják a cégek és az emberek az unión belül a pénzüket, tehát abban az esetben, amikor a tőke menekülni kezd, a pénz menekülni kezd egy tagállamból, akkor az unió egy bizonyos területén olyan fokú kockázat következik be, hogy az adott országon kívülre viszik, vagy vigyék a pénzüket. December óta megindult a pénz kifele Görögországból, ez a belső helyzetből és a görög szakpolitikákból következik. Más meg, megmagyarázat erre nincsen és a tény az, hogy egészen mostanáig nem sikerült Görögországnak megállapodnia a többi tagállammal. Ez bizonytalansághoz vezet, ezért indult el az országból a pénz. Az egyetlen módja annak, hogy ezt megoldják, az, hogyha azon dolgoznak, hogy a többi tagállammal megalapodásra jussanak. Ezért is olyan fontos ez. Ami pedig azt illeti, hogy az ELA-t hogyan lehet hosszú lejáratú kötvényekre váltani, ez nem hozzánk tartozik. E Thomas Mann. A néppárt részéről utolsóként Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök úr. Konstanció úr, vissza kell térjek. Itt ülök az alacsony kamatlábak kérdésére, melyet most élünk meg. A befektetők és adósok szempontjából ez jó, másoknak nem jó. Egy ismert ország Németország, ahol az LKB is egyébként székhelye bír, a megtakarítók az elmúlt öt évben 190 milliárd eurót vesztettek. Ezt nem lehet csak úgy tudomásul venni kommentár nélkül. Szilvia helyesen utalt arra, hogy mi a helyzet az életbiztosításokkal. Ön is azt mondta, hogy tájékoztatott felől, ám a nyugdíjpénztárak esetében is 3,5-4%-ból 4%-kal indultak ki. Ez, a, ez garancia, ez egy bizalomépítő elem, ez nem lehet úgy zsonglőrködni ezekkel a számokkal. Azt javasolta, hogy ki kell igazítani a dolgokat a jövőben, persze, ám mi a helyzet az eddigi ígéretekkel, amelyek eddig megszülettek. És a munkahelyi ö, ö, nyugdíjbiztosítók pénztárakban meg az idős ellátásban. Tehát, hogyha majdnem nulla százalékos kamatlábaknál nem állnak ezek az igretek meg, ez nem csak politikai és nem csak pénzügyi kérdés, hanem annál messzebbre ható. Mm-hmm. Thank you for... Köszönöm a kérdését. No, azzal kezdem, hogy utalok ön előtt egy arra szövegre, amit az Economic Bulletin publikált, ez a német jegybank hivatalos közlenye néhány hónappal ezelőtt mutatta be azt, hogy reál ö, alapon számolva, és ez számít, a német betétek kamatai ugyanaz a szinten vannak most, mint 2006-2007-ben voltak. Akkor a kamatláb, a kamatok a, a betéteken 2,6%-on voltak. Ám az infláció is 2,6-on volt, tehát reál kamat nulla volt. Jelenleg fél százalékos, és hát most is nulla a reál kamat, összevetve az inflációval. Erről gyakran megfeledkezünk, mert az emberek nominális számokban gondolkoznak, és monetáris illúziókatban gondolkoznak. Ám ön németként biztosan jobban érti, mint, mint bárki más a, a német gazdasági pénzügyi kultúra alapján, ön tudja, mi, mi a pénz lényege, és mit jelent az infláció a tényleges vásárlóerőt, illetve bizonyan jól érti ezt. A kamatlábak alacsonyak, épp azért, mert az infláció nagyon alacsony. És politikáinkkal azon dolgozunk, hogy növeljük az inflációt normál szintekre. És ha ez megtörténik, akkor a kamatlábak is nőni fognak és ha a gazdaság fenntarthatóan növekedni kezd, akkor pozitívé válik reál alapon számolva is. Tehát most átmenti helyzetben vagyunk, és a szakpolitikáink azon dolgoznak, hogy helyreüssük ezt a helyzetet. Más módja nincs annak, hogy visszatérjünk a normálisabb helyzethez. Ám azt nem mondhatjuk, hogy amit teszünk, a magyarázata annak, ami most történt. Nem mi provokáltuk ezt a nagyon alacsony inflációt, és nem csak az olaj miatt van, mert ha az olaj hatását leszámítjuk, levesszük, akkor is 0,6%-os az infláció, mert jóval alatta van az általunk kitűzött célnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, alelnök úr, Konstanció úr, az eszmecserét, köszönöm szépen a megértését, hogy ilyen keményen kell tartjuk az időt, nem tudtuk megadni minden kérdezőnek az időt, és köszönjük a megértését, hogy ilyen gyorsan válaszolt. Mindjárt kezdjük 35-kor a szavazást, és aztán a budget ülésünk 5-kor lesz. Úgyhogy mindjárt megadom a szavazásra Ferber kollégámnak az elnöki posztot. Köszönöm Konstanci úr, hogy eljött. Még egyszer köszönjük. Yeah, yeah, yeah.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 Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen dann zum... kollégák, akkor áttérünk a vegyes napi rendi pontra. Kérem önöket, hogy készítsék elő szavazókártyájukat. Haben Sie alle Ihre Stimmkarte eingestellt? Mindenkinek megvan a szavazókártyája. Mindenki betette ezt a készülékbe. Beres asszony, ha megengedi, elkezdjük a szavazást. Dann darf ich zunächst... Akkor először is egy tesztszavazás következne, hogy megállapítsuk, képesek leszünk-e szavazni. Megnyitom a tesztszavazást, a próbaszavazást. Wir sind immer noch in der Testabstimmung, haben alle... Ezen a szavazást, a próbaszavazást. Hát még van itt lehetőség, tehát minden büszke tulajdonos a szavazókártyának leadta a szavazatát, akkor ezzel lezárom a szavazást, és láttam, hogy valamennyi frakció kielégítően képviselve van. Áttérünk tehát a szavazásra Mavrides kolléga véleményéről. Egyes kompromisszumos ki van mellette, á, kompromisszum ki van mellette, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszumos, itt van egy szóbeli módosító a zöldek részéről, amely mindenkinek rendelkezésére áll. Először a szóbeli módosítóról szavazunk, ki van eh, mellett, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A teljes B kompromisszumosról a szóbeli módosítóval ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás, ezt felül kell vizsgálnunk elektronikusan. Szavazunk tehát a 25-ös módosítóról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nem kompromissz C. C kompromisszumos. Arról tájékoztattak, hogy a néppárt részéről van egy kérelem a külön szavazásra. Így van-e ez? Minden szavazólistán szerepele ez? Másoknál is? Nálam nincs. A néppárt részéről valaki bemutatná, hogy hogyan is működjön ez a külön szavazás, Balc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szerettük volna, hogyha a hármas bekezdésben, egyes pontjában a, a labor intenzív szavakat törölnénk, és itt részenkénti szavazást kérünk ez irányban, vagy javasoljuk, frakciónk árnyék előadójában megegyezett. Hát meg a, megértett a labor-intenzív szavakról külön szavazunk, tehát először a C kompromisszumosról szavazunk a labor-intenzív szavak nélkül, ki van tehát a C kompromisszumos mellett a labor-intenzív szavak nélkül, kérem tegye fel a kezét. I'm sorry, I was checking with my staff. Sajnálom, a szakértőimmel ezt néztünk, semmiféle eh, információt nem voltunk erről, korábban nem volt erről ezt, ezt a szóbeli módosító indítvány, így ebben a formában nem tudjuk elfogadni. Jó, akkor a szóbeli módosító indítványt ne fogadtuk el, akkor a C kompromisszumról szavazunk egészében mellette. Ellene. Also die Prozedur wäre relativ einfach. Akkor az eljárás elég egyszerű. Start voting on the compromise without the wording labor intensive and then Jó, a labor intensive szavakkal, aztán szavak, ezen kis szavak nélkül fogunk ö, ö, szavazni. Tehát kétszer is pusztal szavaznék, ha szocialista lennék, amire persze sose kerülne sor. Oké? Okay? Elnöke! Elnöke úr, elnök úr, nincs információnk erről, nincs előttünk a szöveg, nem tudjuk, hogyha a lében intenzív szavakat töröljük, illetve ha benn maradnak, akkor mi is változik. Itt egy eljárás jogi kérdésről van szó, ezt előzetesen be kell jelenteni, nem lehet itt hirtelen különböző szöveg részekből kivenni szavakat és külön szavazni erről. Ez érthetetlen a többi kolléga számára, hogy mi adódik ebből, ellenzem ezt az eljárást elnök. A szöveg természetesen ott van önök előtt, tehát nézzék meg a szavazólistát, ahogyan azt a titkárság kiosztotta. Itt van a kompromisszumos szöveg. A C kompromisszumosban lehet látni, hogyha az angol változatot nézzük, a labor intenzív szavak fordulnak ebben a szövegben elő, tehát azon projektekről van szó, amelyek sok munkerőt igényelnek, és ezeket kellene előnyben részesíteni. A néppárt azt kéri, hogy ezeket a szavakat vegyük ki, mert szerintük ne legyen az EIB-nek egy ilyenfajta kritériuma. Ez egy legitim eljárás. Ez nem szóbeli módosító, hanem egy split volt, tehát ez az eljárás engedélyezett, és a szöveg mindenkinek már régóta rendelkezésére áll. Nos, akkor még egyszer. C, kompromisszumos, a labor-intenzív szavak nélkül ki van, tehát emellett az emelje fel a kezét. A szociálisták úgy tűnik, hogy mellette vannak, ki van ellene, tartózkodás, tehát a szavakat ezen, a kompromisszost ezen szavak nélkül elfogadtuk, és aki be akarja ö, tartani ezeket a szavakat, az mellette szavaz, aki nem akarja a szavakat, az ellene. Tehát ki szeretné megtartani szavakat, az emelje fel a kezét. Ki van ellene? Most nézzük meg elektronikusan, mielőtt a tartózkodást megkérdezném. Tehát a label intenzív szavak maradjanak benne a C kompromisszumosban. Megnyitom a szavazást erről. Bitte nur die Econ-Leute bis jetzt abstimmen, ja? az ECON szakbizottságbeli kollégák szavazzanak, lezárom a szavazást. A szavak, ezeket a szavakat tehát töröltük a szövegből. Nézzük meg a 33-as módosítót, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 34-es, mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, szavazunk a 34-es módosítóról. A szavazást megnyitom. Am alle abgestimmt? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. 35-ös módosító két részben. Ki van az első rész mellett? Kérem emelje fel a kezét ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszumos most szóbeli módosító nélkül, vagy split vote nélkül, ki van a D mellett, kérem emelje fel a kezét, ellene, tartózkodás, elfogadva. 50-estől 54-ig ki van mellettük, azonos tartalmúak, ellenük, tartózkodás, nézzük meg elektronikusan, 50-től 54-ig, megnyitom a szavazást, Egy néppárti képviselővel több van, mint amennyi szavazásra jogosult. Most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezeket a módosítókat. 55-ösről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 58-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg akkor elektronikusan az 57-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Egy néppárti képviselővel több van, mint a hely szavazásra jogosult. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor nézzük az 56-os módosítót, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Nézzük meg ezt is elektronikusan. 56-osról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor most az 59-esről szavazunk, ki van mellette. Nem, erről nem kell szavaznunk, ez a nyelvi módosító. 60-as két részben, első rész ki van mellette ellene, tartózkodás elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A második részről megnyitom az elektronikus szavazást, a 60-as módosító második részéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, E kompromisszumos, szintén szóbeli nélkül ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. F kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán a jelenlegi formájában szavazunk zárószavazás a szövegről. Név szerinti szavazás? Név szerinti szavazás következik, zárószavazás. Elektronikus szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Entschließung wie geändert. Die Abstimmung ist Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Entschließung ist abgelehnt. Elutasítottuk az állásfoglást. Aztán szavazzunk. What to double check. No, sorry. It's, it's abgelehnt, very clear. Dann kommen wir ganz kurz noch Ja, das heißt, es gibt keine Stellungnahme des ECON für den gemeinsamen Ausschuss, um das zu übersetzen. Ganz einfach. Noch ganz kurz den Most még egészen röviden a következő jelentés következik, csak egyetlen szavazás van itt. Második olvasatra készült ajánlás tervezet. 223 from 2009 on European Statistics. Wer für? Európai statisztikák tárgyában ki van az eljárás tervezet mellett, az emelje fel a kezét. Ezt is elektronikusan kell megejtenünk, kérdezi az elnök. Igen, elektronikus szavazást kell tartanunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást az ajánlás tervezetet 51 igen és 6 nem szavazattal elfogadtuk. Köszönöm, és ezzel az ECON külön ülését most ezzel